Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung und zwar... Áttérünk napirendünk következő pontjára. Szóbeli választ igénylő kérdés a bizottság felé a repülés biztonság témájában a légi fuvarozó közösségi fekete listája, egészen pontosan. Elsőként Tikao asszony kap szót, aki megfogalmazta a kérdést 5 percben. Köszönöm szépen! Elnök asszony, elnök úr, lehet, hogy egy kicsit várok. Thank you, Madam Chair, Mr. Uh, Commissioner uh, Balks. Köszönöm szépen a szót. Brian Simpson fogalmazta meg a közlekedés és idegenforgalmi bizottság nevében ezt a kérdést a fekete lista effektivitása szempontjának vizsgálata volt az elsődleges gondolat. Tulajdonképpen a végrehajtás szintje volt a kiinduló pont, hiszen a biztonságot kívánjuk szavatolni, és tudjuk, hogy 2004 és 2005 során számos légitársaság került erre a fekete listára. Az ICAO biztonsági normái azt biztosították volna, és biztosítják, hogy az EU-s utazók biztonságban repülhessenek. De a kérdés az, hogy saját határainkon kívülre hogyan tudjuk kiterjeszteni ezt a biztonságot, és hogyan tudjuk a globális légi biztonságot, repülési biztonságot garantálni. Nem elég kockázatokat nevesíteni, hanem azt is biztosítani kell, hogy a rendelkezésre álló információkat eljutassuk az EU polgárok felé. Ezzel összefüggésben kérdezzük, hogy hogyan biztosítható az, hogy a légiutasok tudjanak arról, hogy működési tilalom alá tartozó légitársasággal utaznak adott esetben, akik folytatják a tevékenységüket a fekete listán való szereplésük ellenére. Hogyan lehet tehát biztosítani azt, hogy tudjanak erről a helyzetről az utasok? Láttuk, hogy hatásos volt a különböző nemzeti fekete listáknak az egyesítése egy EU átfogó listává, azonban ez csak annyit ér, amennyiben hozzáférünk az információhoz a légifubarozók vonatkozásában. Tehát azok az információk, amelyek a fekete listák alapját képezik, hozzáférhető és megbízható információknak kell lenniük. Éppen ezért a kontrollokat, az ellenőrzéseket szigorítani kell a harmadik országok vonatkozásában is. Kérdezem ezért a bizottságtól, hogy előzetes ellenőrzéseket is foganatosítani kíván-e a bizottság, és harmadik országok vonatkozásában egyfajta nemzetközi szintű adatbázis kíván-e létrehozni, amelyből lehívhatóak ezek a megbízható adatok. Ezen kívül úgy gondolom ki kell emelni, hogy a fekete lista megfelelő hatékony eszköz, arra, hogy a légitársaságok betartsák a nemzeti biztonsági előírásokat, normákat. De kérdezem azt, hogy a globális szintű biztonságot milyen eszközökkel tudnánk ugyanígy biztosítani. Tehát a repülésbiztonsági nemzeti hatóságokat hogyan tudnánk rábírni arra, hogy az ICAO auditok során megállapított hiányosságokat kiküszöböljék, orvosolják. Fontos a hatékony kommunikáció a polgárok felé is, és az is nagyon lényeges, hogy hosszú távon folytassuk a munkánkat, a nemzetközi biztonsági normák betartása ügyében világszinten. Azt gondolom, hogy ez a leghatékonyabb módja annak, hogy minden utas számára garantálhassuk a biztonságot. A parlament várja, hogy a bizottsággal együtt dolgozhasson, egy olyan jogalkotáson, amely a működési tilalmat globális szinten kiteljesítheti. Köszönöm szépen, most pedig Pivársz biztos úr kap szót a bizottságtól. Mrs. Tikau for positive evaluation of the... Nagyon köszönöm Tikau asszonynak a pozitív értékelését ennek a fekete listának. A bizottság meg van győződve arról, hogy a már létező intézkedések is részletes információt biztosít a közvélemény számára ezekről a légitársaságokról. Az Európai Unión belüli betiltott légitársaságok lista, listája az interneten, illetve célzott információ formájában is rendelkezésre áll. A bizottság az európai és nemzetközi utazási irodák szövetségeivel is együttműködik minden egyes alkalommal, amikor aktualizálni kell ezeket a listákat. Úgyhogy így a közlemény számára, az utasok számára is rendelkezésre állnak ezek. A repülőterek viszont a tagállamok területén találhatók, és kötelesek ezt a listát mind a weboldalaikon, mint pedig a saját területükön is rendelkezésre bocsátani az utasok számára. A lista hasznos információt tartalmaz az Európai Unión kívülre utazók számára, azzal a célral, hogy ezekkel a légitársaságokkal ne utazzanak. Ennek ugyan a területen túl nincs hatája, az Európai Unión túl nem kötelező jellegű. Ezért a rendelet az utasok jogait arra terjeszti ki, hogy azonosíthassák minden egyes légitársaság nevét az az, az ügynökségeknek pedig tájékoztatni kell a, az utasokat minden ilyen szempontból. Az utasokat arról is tájékoztatni kell, hogyha más légitársasággal utaznak, vagy a check-in során, vagy legkésőbb, amikor beszállnak a repülőgépre és abban az esetben, hogyha más légitársaság kerül felhasználásra, jogosultak az utasok pénz visszatérítése. Különböző információforrások állnak rendelkezésre, hogy ellenőrizzük, hogy megfelelnek-e a légitársaságok a nemzetközi biztonsági szabályoknak a Nemzetközi Civil Repülésügyi Szövetség ellenőrzi ezeket, illetve kompetens hatóságok a harmadik országokban. Az információt az Európai Repülésügyi és Biztonságügyi Szövetség bocsátja rendelkezésre az Európai Unión belül, illetve bizonyos esetekben az EU-n kívül. A repülőgépeken EU-s repülőtereken végzik ezeket az ellenőrzéseket, az EU szabályoknak megfelelően, és ezen kívül balesetek esetén az azok által rendelkezésre bocsátott információk alapján. Az Európai Bizottság pillanatnyilag nem rendelkezik kimerítő listával ö, olyan országokról, de Korea és Szaúd-Arábia királysága például hasonló ö, szabályokat alkalmaz, mint az EU. Elnök asszony, meg tudom erősíteni, hogy a bizottság kész az együttműködésre az Európai Parlamenttel a jogszabályok javítása céljából, ha, hiszen szükség van a biztonságra a légterekben. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Most pedig a frakciók felszólalói szólalnak meg. Először Deverak asszony kap szót az Európai Néppárt nevében két percben tessék. Köszönöm, elnök asszony. Olyan öt évvel ezelőtt én voltam az előadója ennek a, téblá, ennek a témának, úgyhogy nagyon örülök, hogy működik ez a rendszer és ezt tapasztaltuk az évek során. A bizottság jelentése a fekete listáról teljesnek tűnik számomra, és érdekes táptalajt ad a gondolkodásra. Nevezetesen, hiszen egyedül egy nemzetközi fekete lista biztosíthatja mindenütt a biztonságot a repülésben. Azért van egy kérdésem a bizottsághoz. Szeretném tudni azt, hogy amikor nem egy ö, légitársaságról, hanem egy adott ország összes légitársaságáról van szó, mi a helyzet? Ö, az auditálás minden egyes vállalatra vonatkozik ebben az esetben? Ebben a kontextusban hogyan képzelhető el az, hogy egyes ö, légitársaságok mégiscsak lemaradnak a fekete listáról? A másik dolog nagyon fontos, hogy a továbbiakban is kövessük nyomon ezeket a gépeket, repülőgépeket. Vizsgálja ezt a bizottság minden egyes repülőgép esetében, amelynek engedélyt visszavonták, hogy nehogy valamilyen más néven újra repülhessenek. Aztán vannak -e olyan országok, amelyek a név és bejegyzés változtatásával befogadják ezeket a betiltott gépeket? A bizottságnak van-e olyan információja, amely azt mutatja, hogy az utasokat hogyan tájékoztatják a különböző utazási irodák, és hogyan kompenzálják, hogyan kártalanítják őket? Például sok képviselő kapott Indonéziáról ö, üzenetet, ahol minden ö, légitársaságot betiltottak, és ö, akik arra kérnek tőlünk, hogy azt kérik tőlünk, hogy ö, képviseljük őket a bizottságnál, hogy vegyük le őket a fekete listáról. Ö, szeretném tudni, hogy mi a helyzet pillanatnyilag ebben az országban. Ö, és mivel több éve fekete listán van, tette már erőfeszítéseket, hogy a biztonsági hiányosságokat korrigálja. Köszönöm. Elkadrai kapja meg a szocialista és demokrata frakciók nevében, a frakció nevében a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! Valóban Érdekes, hogy akkor beszélgetünk a fekete listáról, amikor az egész légiközlekedés kaotikus helyzetben van Európában, de gondolom, hogy holnap erről vitát folytatunk már, mint a mai helyzetről. A fekete lista nagyon fontos kérdést jelent, és úgy hiszem, hogy sikert ről számolhatunk be, hiszen nem, de Varaka asszony vesz, kezdte a kezdeményezést, amely ehhez a sikerhez vezetett. Siker ez, de le kell vonni a következtetéseket tapasztalatainkból. Úgy hiszem, úgy hiszem, hogy még többet kell tenni annak érdekében, hogy a utasokat informáljuk, például abban az esetben, hogyha egy utazási társaságon keresztül foglalnak egy jegyet, és egy olyan cégre foglal, cég útjára foglal a társaság jegyet, amely fekete listán van gyakran, az utas nem tud választani. Tehát talán szükséges volna, hogy biztosítsuk az utazási ügynökségek számára, hogy megtudják, hogy mely országon belül, hiszen gyakran ezekkel van probléma, országon belüli légitársaság veszélyes, vagy van fekete listán, és erről informálják a fogyasztót. Van itt egy másik szempont is. Mégpedig az, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy sikerüljön elkerülni, hogy további cégek kerüljenek a fekete listára. Amikor a fejlődő országokban, különösen a legszegényebb országokban való kapacitásképzésről és segítségnyújtásról van szó, akkor erre gondolunk pedig arra, hogy biztosítsuk, hogy az ottani légiközlekedési hatóságok megfelelő kapacitásokkal rendelkezzenek. Kollégám még egy pontot is felvetett. Mégpedig azt a kérdést, hogy nem szabad félrevezetni az embereket. Hallunk arról, hogy országokat fekete listára tesznek, de mégis előfordul, hogy a jogszabályokat megkerülik. Ezért fontos, hogy egy az egész világra kiterjedő fekete listát állítsunk fel, és szeretném tudni, hogy az ICAO szintjén milyen erőfeszítéseket tettek. Köszönöm szépen! A következő felszólaló Gezina Meissner az ALDE nevében három percben. Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Nem repülnek a repülők. Néma az ég Erről hallottunk, és holnap már arról beszélünk, hogy hogy lehetne segíteni ezen a helyzetem. Attól kell félni, hogy a légi társaságok gazdasági szempontból még nagyobb problémákkal néznek szemben, de ez nem szabad, hogy befolyásolja a biztonságot, hiszen az európai utasok biztonságáról van most szó, és számunkra Európában nagy lehetőség az, hogy szabadon utazhatunk, és fogyasztóként szabadon dönthetünk arról, hogy melyik társasággal utazunk. Fontos ez a szabadság, ez a döntési szabadság, de ehhez információkra van szükség. Arról hallhattunk éppen az előbb, hogy már 2006 óta létezik a fekete lista, tehát voltak éppen informálódni kellene arról, meg kellene, hogy legyen a levelőség, lehetőségünk arra, hogy informálódjunk arról, hogy melyik légitársaság biztonságos vagy nem, de hogyan Kollégái mondták, de Veirak és El Kadaurui mondták, nem mindig jutunk hozzá ehhez az információhoz. Ezen felül nagyon fontos szerepet játszik az is, hogy tudhassuk, hogy egy légitársaság pénzügyileg megfelelő helyzetben van-e vagy sem. Fontos, hogy a légitársaságok a nemzeti hatóságoknál rendszeres engedélyezést kapjanak, nem csak azért, mert a biztonsági ellenőrzéseket végrehajtják, azért, hogy biztonságban szállíthassák az utasokat, hanem azt is ellenőrizni kell, hogy megfelelő pénzügyi alapon állnak-e, hogy a biztonságot teljesítsék. És úgy hiszem, hogy éppen E tekintetben Európai Légitársaság még nem szerepel a fekete listán. Pedig e, a múlt évben a Sky Europe e, ilyen nehézségbe került. Európai polgárok foglaltak a Sky Europe járataira, és nem volt információjuk arról, hogy e, csőd előtt áll a társaság, elröptette őket a társaság, aztán ott ragadtak. Semmifajta információt nem kaptak korábban e veszélyről. Ezért, még ha a bizottság azt is mondja, hogy rendelkezünk az információval, publikáljuk ezt, ennek ellenére sem biztosítottak az utasok jogai, és um, nem mindig jut el a potenciális utasokhoz ez az információ. Kérdezem, hogy mit lehetne ezen segíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Lichtenberger kollega kap szót másfél percben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Az Európai Parlament nagyon nagyban kezdeményezte azt, hogy létrejöjjenek ezek a fekete listák, és megfelelő módon kerüljenek összeállításra, hiszen az volt a cél, hogy a fogyasztók, az utazók számára biztosítsuk a biztonságot. De most tisztáznunk kell, hogy a jelenlegi helyzetben eleget tettünk-e annak idején? Az első kérdés, amit önfelé intézek. Az interneten keresztül hozzáférhető az információ, igen, de nem annyira egyszerűen könnyen a különböző légitársaságok esetében. Én is kipróbáltam, és elmondhatom, hogy nem található meg azonnal a megfelelő információ. Gondolok itt arra, hogy különböző átszállásokkal jutok el egy bizonyos helyre, és egy harmadik ország légitársaságával utaznék, annak vonatkozásában nem kapok de átfogó információt. Egy másik kérdésem vonatkozik uh, leasingre hiszen itt megvoltak az aggályok, hogy nem lesznek teljesen megbízhatóak az adatok. Nem tudom, hogy e tekintetben van-e valamiféle pozitív vagy negatív változás. Harmadik nagyon fontos pont, ez a fekete lista szabályozás végül is preventív hatása volt-e a légitársaságok vonatkozásában, azaz jobban betartják a biztonsági intézkedéseket, és itt elsősorban a nem európaiakra gondolok, és ez a szelektív engedélyezés egy légitársaság eh, vonatkozásában hogyan működik? Köszönöm, és félre szakította az elnök asszony a kérdezőt. Csárnecki úr kap még szót két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, tisztelt hölgyeim és uraim. Azt kell mondanom, hogy reményteli pillanatok ezek, de nem vagyok róla meggyőződve, a reményem ellenére, hogy az izlandi vulkán kitörése, illetve az arra szánt összegeket egyszerűen csak az utasokra háríthatjuk e és ezáltal majd újra nőnek majd a repülőjegy árak. Hiszen a légi közlekedés ugye zavarokat szenved el, és ez bizonyára meglátszódik majd a jegyárakban is. Azaz többet fizet a jegyért az utazó, a polgár. Az Európai Parlament szót kér, ebben az ügyben, és hát ez is mutatja, hogy mennyire fontosnak ítéli ezt az ügyet. Egy pár hónappal ezelőtt már beszéltem a e témában, mások is szóltak, és emlékszem jól az elmúlt jogalkotási ciklusban, nagyon komolyan vettük ezeket a kérdéseket. Annak idején egy lengyel újságíró kérdést intézett felém, hogy hát mit is csináltok ti a parlamentben, hiszen hát ez egy aktuális téma, mindenki tudta, hogy nagy érdeklődésre tart számot, hiszen a biztonsággal függ össze, és a polgárok, az európai polgárok, a választók, a fogyasztók vonatkozásában is kiemelt. De azt kell mondanom, hogy ez a tudatosság csak fokozatosan alakult ki. Hölgyeim és uraim, azt kell mondanom, hogy furcsa helyzetben vagyunk, hiszen ismerjük ezt az európai fekete listát, de nem tudjuk, hogy az EU-n kívül kik is szerepelnek rajta. Azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan. És egy utolsó megjegyzés, nem engedhető meg az, hogy az európai utasok tulajdonképpen ráfizetnek a biztonságra, hiszen ezt az államnak kellene átvállalni ezt a költséget. Köszönöm szépen. Matyi Gros kap szót elsőként két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. A fekete lista azt gondolom, hogy a parlamentnek egy érdekes vívmánya volt, és köszönöm eh, Deverak eh, képviselőnek is, aki még az előző ciklusban dolgozott ezen. Általában harmadik országokat, országokat, általában is légitársaságokat érint ez a lista, és ezért fontos lenne kicsit fon- pontosabban válaszolni a tekintetben, hogy milyen beleszólási jogok van az egyes légitársaságoknak, és hogyan kell fellépniük bizonyos repülők vonatkozásában. Egy pár évvel ezelőtt hallottuk már azt, hogy a bizottság a nyomon követését ennek a jogszabálynak, rendeletnek szeretné a parlament felé javítani, hiszen számunkra vannak még nyitott kérdések, gondolok itt a légitársaságok ellenőrzésére, amelyek hirtelen nevet változtatnak és folytatják a tevékenységüket. Nagyon sok esetben ugye utolsó pillanatban hoznak döntést az utazók, és akkor a transzparencia nem biztosított. Utolsó megjegyzés, a frakciók is talán úgy éreznek, hogy az utasok és a polgároknak megvan a joga és éppen ezért meg kellene, hogy legyen a kötelezettség is a légitársaságok részéről, hogy az információk hozzáférhetővé váljanak akár a légikikötőknél, vagy a az, utas, az utazásokat, utazási irodáknál. És akkor elkerülhető lenne az, hogy olyan helyekre repülnek el emberek, ahol problémákba ütközhetnek. Hiszen tudjuk pontosan, hogy melyek ezek a légitársaságok. A célunk az kellene, hogy legyen, hogy ezeket a célkitűzéseket, ezeket az intézkedéseket kiterjesszük, nem csak ugye Európára és az európai eh, polgárokra és utasokra, hanem globálisan. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, Fiona Hol következik két percre. Elnök asszony closely linked to aviation safety and which underlines the need to Szeretnék a biztonságra rámutatni, mert nagyon hatékonyan kell, hogy működjön a fekete lista az EU-ban. 2008. decemberében a tanács végre elfogadta a viselkedési kódexet a fegyverek átadásáról. Ez ellenőrzi az exportot az EU-ból, amely katonai technológiára és berendezése vonatkozik. Bár ez nem minden országra vonatkozik, hiszen nem mindegyik viselkedik úgy, ahogyan ezt a kódex előírja. Egy intézkedés azonban nagyon hatékonynak bizonyult az illegális fegyverkereskedelemben, ez pedig az EU fekete listája a repülőkről. A 2008-as svéd tanulmány azt mutatja, hogy azok a, a, a repülő társaságok, amelyek a fegyverkereskedelemben részt vesznek, ugyanazok, amelyek megsértik a biztonsági szabályokat is. Úgyhogy egyáltalán nem meglepő, hogy ugyanez vonatkozik a teherszállításra. Ennek következménye, hogy, hogyha szigorúan ellenőrizzük a repülőgépeket, amelyeknek célja az európai polgárok védelme, más kontinensek polgárait is védik, főleg Afrikában, hiszen amikor a konfliktusokat a kis fegyverekkel, kézi fegyverekkel akarják ott megoldani. Úgyhogy szeretném feltenni a következő kérdést. Esetleg saját súlyát bevetné-e a bizottság igyekezete mellé, hogy hatékonyan kerüljön és rendszeresen végrehajtásra ez a fekete lista? Köszönöm. Köszönöm, a következő felszólaló Zibor nincs itt, ezért Marinescu képviselő kap szót kettő percben. <clears throat> Mulțumesc, doamna eh, președinte. Köszönöm szépen, elnök asszony. A légi közlekedési vállalatok fekete listája nagyon jól védi az európai légi utasok jogát. Fontos, hogy ezt a listát a bizottság, a tagállamok és az utazási irodák is közzétegyék. Persze, sok függ az utazási irodák jó szándékától. Másrészt azonban megoldásra van a szükség még akkor is, ha csak egy kapcsolat áll fenn egy úti célhoz. Itt is megoldást kellene találni. A fekete listán lévő cégek közül a legtöbb harmadik államokba, alacsonyan fejlett országokba, Közép-Ázsiába vagy Afrikába repülnek. És így felmerül egy legitim kérdés, mennyiben lehet egy tisztességes versenyt elképzelni az európai, amerikai és közel-keleti légitársaságok és ezen fejlődő országokban lévő légitársaságok között. Illetve másként megfogalmazva a kérdést, azt kell kérdeznünk, hogy hogyan segíthetné az Európai Unió ezeket az országokat, és hogyan segíthetné az engedélyek igazságos elosztását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök a spontán felszólalások körében. Először Leichtfried képviselő kap szót, egy percben tessék parancsoljon. Elnök asszony, általános észrevételem volna, majd két-három kérdést fogalmaznék, meg attól függően, hogy mennyi időt ad nekem a általános észrevételem a következő. Már-már furcsának tartom, hogy a jelenlegi helyzetben szociáldemokrata frakcióban három uh, légi biztonsági jelentés kapcsán összesen 9 perc felszólalási időt kaptunk. Persze holnap lesz a külön vita, de nagyon fontos, hogy a tiszteletház olyan kérdésekről vitázzon, amelyek igazán foglalkoztatják az embereket. A légi közlekedés pedig egy ilyen kérdés. Biztos úr. A számomra a fő kérdés az, hogy hányadan állunk a kódsher? utakkal, a közösen üzemeltetett utakkal, ahol mondjuk egy elfogadott légitársaságnál veszük a jegyet, amely azután egy fekete listán lévő légitársasággal szállítatja tovább az utast az átszállás után. Úgy látom, csak ezt az egy kérdést tehetem fel. Hát ezt az egyet teszem fel, köszönöm. Köszönöm, Obermeyer úr kap szót. Egy percben ő is. Tessék, Obermeyer úr. Miután a légibiztonságról van szó, és az Európai Légibiztonsági Ügynökségről is szó van, felhasználom a lehetőséget, hogy egy más problémára utaljak. Az osztrák um, sportrepülőket érinti, hogy a sportrepülőkre vonatkozó szabályok angolul állnak rendelkezésre. Persze a legtöbb sportrepülő kitűnően beszél angolul, de gyakran a szakszövegeket nagyon nehéz megérteni. Az EU ugyanakkor szakértői véleményeket gyűjt be, de ezért nagyon fontos, hogy minden érintett nyelven az ilyen fontos a légi sportolókat, a sportrepülőket érintő tervezeteket a két másik tárgyalási nyelven, tehát franciául és németül is biztosítsák. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az utolsó felszólaló a KSDI-ban Tika az hogy egy percben Tika, Tika asszony, tessék, elnök köszönöm szépen. A fekete lista, amelyet 2010. március 30-án aktualizáltak, 17 országból 280, 278 céget tartalmaz. Az Európai Unió mindent meg kell, hogy tegyen azért, hogy a normákat betartsák, és csak olyan nemzetközi cégek eh, utaztathassanak eh, az Európai Unióba, amelyek a nemzetközi normákat betartják az érintett 17 ország hatóságainak is növelnie kell a kapacitását azért, hogy csak akkor kapjanak engedélyt, repülési engedélyt a társaságok, hogyha ezt megérdemlik. Az elemzéseket pedig a, valóban a gépeken kell végrehajtani, és figyelembe kell venni azt is, hogy az érintett légiközlekedési vállalat hány balesetet, balesetért felel. Az információkat át kell adni, és tisztázni kell, hogy ki miért felel. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Pibágz biztosi a szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen a kérdéseket, amelyeket hozzám intéztek, és ezek a kérdések igenis világosat teszik, hogy a tisztelt háza fekete listás megközelítést támogatja. Kalasz bizottsági elnök helyettes nevében is mondhatom, hogy elmélyítjük az együttműködést a parlamenttel, és ígérhetem, hogy a feltett kérdésekre kérdéseket fognak kapni, hiszen hogyha most a feltett kérdésekre mind válaszolnék, a másfél percben nem férnék bele. Tehát ne gondolják, hogy nem tudnám megválaszolni kérdéseket, távol legyen. De egy-két kérdést felvetek a nemzetközi együttműködés tekintetében. A bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy megerősítsük a nemzeti közé együttműködést a harmadik államokkal, és bátorítsuk az államokat azért, hogy a külföldi repülő programok biztonsági programját végrehajtsák, és különböző technikai segítségi programokat is folytassanak. Persze együttműködünk az ICAO-val, az ICAO High Level Safety konferenciáján vettünk részt bizottságként Montrealban, márciusban, és egy együttműködési emlékeztetőt vagy memorandumot is kötöttünk, hiszen igazuk van, globális megközelítésre van szükség, de nem szabad a többi ország fekete listás erőfeszítéseit leértékelnünk. Mondjuk, mondjuk Indonéziát említem. Indonézia sokat tett azért, hogy légiközlekedési rendszerét modernizálja. Ide tartozik a jogalkotás is, a légiközlekedési biztonsági hatóság működése is, és az ebben az országban működő légitársaságok ellenőrzése is. Indonézia bebizonyította, hogy jelentős elép, előrelépést lehetett elérni a Garuda, az Airpass, a Mandala és a Premier, e négy légivállalat területén. A bizottság, az Európai Bizottság és a tagállamok és a légiközlekedési ipar nyújtott segítséget ehhez. Ez egy olyan folyamat, amely nagyon fontos, és a bizottságok szorosan együtt, bizottság szorosan együttműködik ezekkel az országokkal. A mi megközelítésünk lényege tehát az, hogy buzdítjuk, bátorítjuk és segítjük az országokat, hogy javítsák a légi közlekedés biztonságát saját országukban. Van itt még egy kérdés, amelyet ki szeretnék hangsúlyozni, ez a fogyasztóknak nyújtott információ kérdése. Nagyon fontos, hogy az utazási irodák a foglalás időpontjában szóban és írásban informálják az utasokat, hiszen hogyha az utasok kinyilvánítják, hogy hajlandók egy fekete listás légi közlekedési légitársasággal utazni, akkor azonban elveszítik a, a kárpotláshoz való jogokat. Köszönöm szépen, sok kérdés maradt még, de az idő véget ért. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, köszönöm, lezárom a vitát. Ügyrendi felszólalás Obermeyer úr részéről. Tessék, Obermeyer úr. Köszönöm szépen, elnök asszony a 173-as cikk alapján egy ház, egy ügyrendi kérdéshez szeretnék hozzászólni, annak kapcsán, ami itt történt néhány perccel ezelőtt. Egy perces hozzászólás történt, ugyanis Hans Péter Martin miközben felszólították, a mi helyünk mellett ment el, és megkérdeztük, hogy elaludta, a beszédét, erre pedig valaki azt mondta, hogy hát akkor most mi van, Hitler köszön, hit, Heil Hitlerrel köszöngettek egymásnak? Hát ez teljesen megengedhetetlen. Kikérem magamnak, hogy Martin kollega így sértegessen bennünket, csak azért, mert egy kicsikét bosszantottuk és megkérdeztük, hogy nem figyelte. Kérem, hogy dokumentálják ezt az ügyet, ez megengedhetetlen. Még ha humor, vicces provokáció is volt, akkor is megengedhetetlen. Ilyen durván válaszoljon hát Péter, Hans Péter Martin. Köszönöm szépen, megvizsgáljuk ezt a kérdést, és megvizsgáljuk, hogy mit lehet tenni a kérdésben. Folytassuk hát a napirend taglalását. A következő napirend